az ECR tagja lesz. A másik bejelentésem, a másik bejelentésem, a frakciókkal összhangban a napi rendet megváltoztatjuk, a szerdai napi rendről van szó. A mai program utolsó pontja a whistleblowerek nemzetközi védelme lett volna, és nem a tanács és a bizottság, hanem csak a bizottság tesz nyilatkozatot, és de a Desarnez jelentésről pedig csütörtökön szavazunk. Tehát szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kifogása ez ellen. Nincsen, akkor a napirendet így megváltoztattuk, és most szavazunk. Bitte? Ähm, Kedves kolléganők, kollégák! Ez nem egy szóbeli módosító, a napirend megváltoztatásáról van szó. But, no, please, colleagues. Kollégák! Látom, hogy van kifogás, és eh, tudomásul vettük, ez azt jelenti, hogy eh, Szavazunk a napirend módosításáról. Éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy ki támogatja a napirend módosítását? Ki ellenzi? Tartózkodás? Tehát elfogadtuk a napirend módosítását. Köszönöm.